támogatására szükség, szükségünk van. Ha nem, akkor megpróbálnám összefoglalni. A következő négy pontban lehet talán összefoglalni a témát. A probléma létezik és veszélyt jelent. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy új adatokat is, új információkat is kapott, és foglalkoznak a kérdéssel, de végleges álláspontot még nem alakítottak ki. Az is elhangzott, hogy a, az NV szakbizottság vizsgálja a kérdést, és még nem alakított ki végleges álláspontot. És az is elhangzott, hogy nem pontosak az információink az olasz ö, hivataloktól, Ebből az egészből valószínűleg azt tudjuk leszűrni, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és figyeljük továbbra is a probléma sorsát. Megszólítjuk az olasz hatóságukat, és új információkat kérünk. Megszólítjuk az NV-beli kollégákat, és új információ, megvárjuk, a, hogy kikerjük a véleményüket ezzel kapcsolatban, és megvárjuk az Európai Bizottság véleményének kompetizálását ezzel a kérdéssel kapcsolatban, is, majd kérjük az új információt. És vissza fogunk térni jövőre ehhez a témához, is, folytatjuk a tárgyalást. Elfogadható ez így? Rendben van? Köszönöm szépen. Kedves kolléganőm figyelmeztetett arra, hogy esetleg még a petíció benyújtóinak, képviselőjének a véleményét is két percbe veri, nagyon rövid óhajtanak kell hozzászólni ehhez, tehát ehhez a döntéshez. Ringraziamo la Commissione Petizioni che Köszönjük szépen a szakbizottságnak, hogy elfogadta a, hogy a mai nap is itt lehetünk, és átadhatjuk polgáraink aggodalmát önöknek. Nagyon reméljük, hogy az a pénz, amelyet elérhetővé tettek erre a célra, nem sokára felhasználásra kerül. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, akkor tovább lépünk. A következő petíció az 1405-ös 2007-ből, amelyet Asenov Krasjev bolgár állampolgár nyújtott be, egy eléggé bonyolult kérdésben, szintén környezetvédelmi kérdés, amely kihat az bolgár állampolgárok egészségére. A petíció benyújtója úgy tudom, hogy nincs jelen, és amennyiben így van, akkor kérem az Európai Bizottság képviselőjét, szintén az ENVI környezetvédelmi direktoriátus képviselőjét, Antoanetta Rizová Kalapis. Kérném, mondja el véleményét. Yeah, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Az MV képviselője vagyok. Lehet, hogy pontosítsam. Tehát a bizottság szolgálatai 2012. januárjában kapták meg azt az információt, hogy Bulgáriában nem kezelik megfelelően a hulladék kérdését, és e, ez egy újonnan indított projekt volt, egy integrált, szilárd hulladék, városi hulladékkezelő rendszer volt Szofiában, és ez egy új hulladéktelep, egy biológiai kezelőtelep és egy harmadik hulladékkezelőtelep megvalósítására ment ki, és 2015. szeptemberében kellett, hogy befejeződjön. Ennek kapcsán bezárásra került a Szuhodovi, Szuhodoli hulladéklerakó, amelyről a petíció szól. 2012-ben aztán a hulladék lerakókról szóló irányának megfelelő szintű hulladéklerakót nyitottak meg, a másikat pedig bezárták, és ott volt egy komposztáló állomás, egy bio hulladék, illetve egy biológiai hulladékkezelő üzem is épült, amely 2014, illetve 15-ös évek során el is indította a működését. De hát ezek már mind megvalósultak. Mindezek fényében, ezek ugye Európai Uniós forrásból készültek el, ezek megvizsgálásával bizottság úgy véli, hogy Bulgária, Bulgária megfelelt a kötelezettségének, miszerint Szófia hulladék kezelő infrastruktúráját megfelelő szintre hozza, és emiatt úgy gondoljuk, hogy be kell zárni ezt az eljárást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy az infringementtel kapcsolatban hogy áll a dolog? Az már befejeződött, vagy pedig az még nyitott dolog? The infringement procedure is ezt már lezárták, mert a helyzet megváltozott, fejlődött, van egy integrált rendszer a hulladékkezelés szófiai megoldására, úgyhogy tájtalanná vált az ügy. Köszönöm szépen. Megkérdezem a kollégákat, óhajt-e bárki hozzászólni? Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, nekem még egy további kérdésem lenne. Tehát ezt a hulladék lerakót már nem használják, az érthető, de mi a helyzet a környékén? Ez még mindig veszélyezteti a környezetet? Vagy megtisztították azt a területet? Eltakarították? Más használatra alkalmas ez a terület? Uh, no, the site... Nem, teljes mértékben lezárták ezt a területet, ezt a helyszínt, egy más helyszínen használják, más, más helyszínt alkalmaznak, most rehabilitálják ezt az adott területet. Jaroszláv. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a jogszabálysértési eljárást tehát lezárták felek megelégedésére, akkor én azt javaslom, hogy a petíciót is zárjuk le. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, tehát a, a bizottság is azt javasolja, hogy zárjuk le. A kollégák is azt javasolják, hogy zárjuk le. Ellentétes véleményt nem látok. Tehát ezt a petíciót lezárjuk. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, a következő petíció egy élő problémáról szól. Ez a 270 per 2015-ös számú petíció. Formálisan Andrei Kanya lengyel állampolgár nyújtotta be 122 egyéb polgár támogatásával és aláírásával a kamionisták problémájáról szól. Elsősorban Németországban, de más nyugat-európai országban is minimális bért írnak nekik elő, és ez problémákat okoz Kelet és Nyugat-Európa között. Úgy tudom, hogy a, úgy látom, hogy a petíció benyújtója nincs jelen. Így van. Amennyiben nincs, megkérem a bizottság képviseletében Pedro Diaz, vagy pedig Federico, Federico Pancaldit. Kérem, tolmácsolják a bizottság véleményét. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően úgy áll a helyzet, hogy még mindig nyitva van a jogszabálysértési eljárás. A bizottság kiegészítő formális levelet készített el a német hatóságok részére júniusban, erre azóta megkaptuk tőlük a választ is. Jelenleg értékeljük a helyzetet, és még mindig párbeszédet folytatunk a német hatóságokkal. Az ügy lényegéről a következőt tudom mondani. A bizottság álláspontja ebben az ügyben az, hogy természetesen üdvözöljük a minimálbér bevezetését Németországban. Általában véve úgy véljük, hogy jó eszköz ez arra, hogy a munkakörülményeket fejlesz és a gazdaság minden ágában serkentse a versenyt. Mindazonáltal a bizottság világosá tette azt is, hogy a minimálbér szisztematikus kötelezettségei, amennyiben ezek a közlekedési, illetve szállítási műveletekre is kötelezően érvényűek. Ezek a szabad szolgáltatás nyújtást, illetve a munkavállalók szabad mozgását akadályozzák. Ezért úgy gondoljuk, hogy aránytalan a német hatóságok abbeli intézkedése, hogy minden Németországban működő szállítót alá akar vetni ennek tehát úgy gondoljuk, hogyha egy szállító csak áthalad az országon, anélkül, hogy Németország területén szolgáltatást is nyújtana, akkor ennek, az, ennek a teherautónak a vezetőjét nem kellene a német minimálbérről szóló szabályok alá vetni. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy ez az intézkedés nem csak a minimálbér kötelező alkalmazásáról szól, hanem emellett még egy sor adminisztratív követelményt is tartalmaz, illetve adminisztratív költséggel jár. Előzetes működési értesítés, különösen a kis cégeknek nagyon terhes, költség, költséges, és ez is, ezért is ellenzi a bizottság ezt az intézkedést. Természetesen a bizottság szolgálatai most ennek kapcsán a közlekedési szállítási jogszabályokat is elkezdték felülvizsgálni, ezen belül is a szociális szabályokat, és a bizottság a a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv felülvizsgálatánál meg fogja tekinteni a szállítási dolgozók helyzetét is, és ennek során megpróbálja tisztázni azt, hogy a kiküldött dolgozókra vonatkozó szabályok a közúti közlekedésben mennyire kell, hogy érvényesek legyenek. Tehát ez még egy folyamatban lévő munka, amelyet nem lehet elválasztani a Németország ellen folyó jogszabálysértési eljárástól, illetve más Franciaországban és más országokban folyó ügyektől. Köszönöm szépen. A kollégáknak adnám át a szót. Jaroszláv, is, aztán <laughs> miután, miután, miután, lengyel, miután lengyel petícióról van szó, Jaroszláv, tél az első szó. Well, since we're here, so I figured. Uh, but uh, okay. Jó, rendben van, bár én csak vendég vagyok itt. Néhány gyors megjegyzés, hiszen ez az eljárás zajlik, és még nem oldódott meg a helyzet. Ezt a petíciót feltétlenül nyitva kell tartanunk, úgyhogy ez lett volna, amit mondani szeretnék. Köszönöm szépen, Deli kolléga. Yes, uh, köszönöm, elnök úr. Uh, thank you, Chair. Uh, actually, uh, I'm... Ahogyan Jaroszlá mondtam, én a közlekedési szakbizottságból érkezett vendég vagyok. Szeretnénk már látni, hogy történne valami fejlemény a kötelezettségszegési eljárás kapcsán, és itt a bizottság képviselője felé nézek. Körülbelül két éve foglalkozunk már ezzel az esettel. És időközben azt is láttuk, hogy néhány más tagállam is bevezetett hasonló intézkedéseket. Nézzük csak például Franciaországot, és más országok is terveznek hasonló intézkedéseket. Minden ország persze szabadon szabályozhatja a minimálbért, nem ez a kérdés, itt ebben egyetértünk, de Különösen, hogyha a szállítmányozás, a közlekedési ágazatra gondolunk, vagy különösen KKV-kra, kisfuvarozó cégekre, ez számukra nagyon nagy terhet jelent, hogy eleget tegyenek a legkülönbözőbb elvárásoknak, amelyeket a különböző tagállami jogok rájuk rónak készülőben van a bizottság részéről a közúti fuvarozásról szóló jogszabálycsomag és a kiküldetési irányelv átdolgozása is zajlik, de világosabban kellene látnunk, ugyanis szerintem most még nem tudunk megegyezni sem a közúti csomagban, sem pedig a kiküldetés irányelben, amíg nem látjuk, hogy mi lesz a vége a Németországgal, vagy esetleg más országokkal szemben folyó kötelezettségszegési eljárásnak. Amíg ez nem megy előre, addig tulajdonképpen ezzel leblokkoltuk a jogalkotási folyamatot is. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Péter asszony, parancsoljon. To jest zagadnienie bardzo trudne. Ez egy elég nehéz eset és feladat. Egy sor kérdésem is lenne, és ezeket a kérdéseket szerintem a jelenlegi helyzetben mindenképpen fel kell tennünk. Amikor bevezették Németországban ezt az intézkedést, Nos, ennek a hatásait, hogy nem ismerem, teljes mértékben, hogy az intézkedés milyen hatással lehet Lengyelországra, illetve lengyelországi vállalkozásokra, de azt biztosan tudom, hogy eladósodnak ezek a vállalkozások, és nagyon nagy a munkanélküliség, egyébként a közúti fuvarozási ágazatban. Nagyon fontos lenne, hogy elemezzük a következményeket és ekközben vizsgáljuk meg azt is, hogy egyes országokra, tagállamokra milyen hatással van ez az intézkedés, mert természetesen vannak olyan EU-s tagállamok, ahol alacsonyabb a bérszínvonal, alacsonyabbak a bérek. De azért nem egyszerűen arról van szó, hogy most akkor a kamionsofőrök jobban örülnének a magasabb bérnek. Lehet, hogy egy részük ugyan örül ennek, de más részük meg elveszíti a munkáját, a munkahelyét. Hogyha nagyon megnőnek a vállalkozásoknak a költségei, akkor ennek nyilvánvalóan lesz hatása arra is, hogy tovább tudnak-e működni ezek a vállalkozások, esetleg el kell bocsájtaniuk majd gépkocsi vezetőket. Ezért azt kérem, hogy mindenképpen hagyjuk nyitva a petíciót, amíg nem látunk tisztábban azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásai lesznek egészen pontosan ezeknek az intézkedéseknek, mert ezt még nem látjuk egészen világosan, csak becsléseink vannak. Igen. Yes, thank you, Chair. alongside Petitions Committee is working the employment. Uh, Köszönöm szépen, mivel az ample is együtt dolgozunk, uh, és meg kell mondanom, hogy mi is uh, már két éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, csak úgy, mint a Trump bizottság. Nos, itt van az a, egy másik probléma is, azon cégeknek a helyzete, akik kihasználják ezeket a helyzeteket. Én is ö, sokat utazok ö, lett országban, és igen, vannak problémák a sofőrökkel, illetve a szállító cégekkel kapcsolatban. Az én javaslatom természetesen az, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és ugye mert lesz ez az új hálózat, a milyen együttműködés, el is felejtem folyton, hogy hogy hívják, a különböző bizottságok együttműködése, és a, peti, a petíciós hálózat, ja igen, köszönöm. Amiben én ugye az Empro bizottságot képviselem. Tehát mhm. én szeretném ezt benyújtani talán esetleg egy ülésre, ha lehet, eh, ebben a hálózatban. Nem tudom, hogy mi lesz az eljárás, hogy ezt megcsináljuk, de valószínűleg érdemes ezzel a kérdéssel ott is foglalkozni, ezen a fórumon is. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni, van-e még valakinek véleménye ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor azt hiszem, hogy úgy tudom összefoglalni a kérdést, hogy a petíció első pici célját elérte, problémára felhívta a figyelmet, de a petíció sem, és az Európai Bizottság sem oldotta még meg a problémát. Tehát egyetértek a kollégákkal azzal, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Üdvözlöm a bizottság ö, hozzáállását, hogy foglalkoznak a témával, és ö, komolyan megoldást keresnek. Úgy gondolom, és örülök annak, hogy két másik bizottság is, szakbizottság az Európai Parlamentben is foglalkozik ezzel különböző szakmai szempontokból. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell várnunk a további fejleményeket, és jövőre majd vissza kell térnünk ehhez a témához, tehát nyitva marad a petíció, és várjuk a további fejleményeket. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyek és urak, a következő petíció, amelyet a programunk már előír, a 804-es petíció 2015-ből, egy olasz állampolgár nyújtotta be egészségügyi biztosítás témájában Németországban és Spanyolországban. A dokumentumaimban az van, hogy a petíció benyújtója nincs jelen, de elküldte szempontjait az Európai Bizottságnak, és az Európai Bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel. Kérem tehát Maria Luisa van de Vestelaken asszonyt az Employment direktoriátus részéről mondja el véleményét. Tessék parancsolni. Uh, Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság petícióra adott válaszában abból indultunk ki, hogy a petíció benyújtója saját hazájában rendelkezett egészségbiztosítással. Ezért azt mondtuk, hogy az S1 űrlapot ki kell váltania, és ennek az alapján lesz jogosult egészségügyi ellátásra abban a tagállamban, ahova költözött. A, a petíció benyújtója azonban adott tájékoztatást egy fontos Eh, új elemről. Egyrészt, hogy Olaszországban már nem fizet egészségügyi járulékot, és eh, Spanyolországban sem eh, dolgozik, tehát gazdaságilag inaktív a jelenlegi egészségügyi rendszerek koordinálását szabályozó irányelv szerint. A, ez a koordinációt szabályozó rendelet a 883 per 2009-es rendelet azonban nem harmonizálja a tagállami rendszereket, hanem csak koordinálja azokat, ahogyan a elnevezése is jelzi a rendeletnek, egy koordinációs rendelet. De minden tagállam saját maga szabályozza a szociális ellátási rendszerét. Ezért a Spanyolország is szabadon dönt arról, hogy hogyan működteti az egészségügyi rendszerét a nemzeti jogok társadalombiztosítási rendszerei között azonban hát vannak különbségek, amit a koordinációs irányelv nem tud rendezni, és amikor egyik egyik országból a másikra költözik, akkor változhat a helyzete. A gazdaságilag inaktív munkanélküli ember alapvetően a saját hazájában biztosított. És hogyha nem dolgozik, akkor Magyarországban kell biztosítania magát. A 2004 per 37-es irányelvre is tekintettel kell lennünk. Ez azt szabályozza, hogy az EU-s polgárok és családtagjaik szabadon mozognak és telepednek le az EU területén. A hetedik cikk külön szabályokat határoz meg, és azt mondja, hogy ha valaki nem dolgozik munkanélküli, akkor két feltételnek kell megfelelnie. Először is elég forrással, pénzzel kell, hogy rendelkezzen saját maga és családtagjai számára, hogy ne terhelje meg a másik tagállam eh, szociális eh, biztonsági rendszerét. A második feltétel, ami nagyon fontos a mi esetünkben, hogy a eh, második tagállamban, ahol a költözött, kell, hogy rendelkezzen egészségügyi biztosítással. Egy közelmúltbeli bírósági döntés szerint a szociális ellátások biztosításának ez alapfeltétele. És ebben a kontextusban azt kell mondanunk, hogy a petíció benyújtója a Spanyolországban, ahol tehát lakik, az egészségügyi biztosítást kell, hogy kössön. És ugyanúgy, mint más Spanyolországban élők, akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint ő. Köszönöm szépen. Tehát jól értem az ön véleményét, illetőleg a bizottság véleményét, hogy sem Németország, sem Spanyolország nem sért Európai Uniós jogot ezzel a hozzáállással. Jelen pillanatban. Uh, uh, a petícióban ismertetett uh, tények alapján azt mondjuk, hogy gazdasági szempontból inaktív személynek a saját hazájában kell biztosítania magát Spanyolországban, és nem sért Spanyolország uniós jogot. Kollégák, Peter asszony parancsoljon moim zdaniem mamy troszkę za mało informacji. Szerintem még hiányoznak információk ezzel a közlemény. Ebben a közleményben azt is olvashatjuk, hogy nem rendelkezünk információval arról, hogy a petíció benyújtója egyáltalán törekedett arra, hogy megpróbálta-e szabályozni az egészség biztosítását abban az országban, ahol most lakik. Azt sem tudjuk, hogy melyik ország adta ki az egészségügyi kártály, kártyáját. Ha jól értem itt a közlemény szövegét, akkor nem tudjuk azt, hogy melyik ország adta ki az európai egészségbiztosítási kártyát és azt sem tudjuk, hogy nyújtott-e be valahol kérelmet, kérte, hogy rendezzék a helyzetét. Szerintem forduljunk a petíció benyújtájához, és kérjük azt, hogy egészítse ki a hiányzó adatokat. Sorry, it seems to be a technical problem. There is no English interpretation. Úgy tűnik, ha elnézést kérünk, hogy nincsen angol nyelvű tolmácsolás, most működik? Úgy tűnik, hogy igen. Nos, akkor folytatjuk. Jaroszláv, tessék. I can agree with what uh, Julia said, uh, but... Amit Julia mondott, azt talán megfordíthatnánk. Ugye írjunk egy levelet a petíció benyújt igazgatójának, és kérdezzünk rá arra, hogy milyen lépéseket tett, mielőtt hozzánk benyújtotta volna a petícióját. Ugyanis nem tudjuk, hogy egyáltalán tisztában volt-e azzal, hogy a eh, lakhelye szerinti országban jogosult eh, egészségügyi ellátásra. És amíg megérkezik a válasza, nyitva tartatjuk a petíciót, utána pedig hát függően attól, hogy mit válaszol, eh, le is zárhatjuk a petíciót. Szépen Zsdanok asszony parancsoljon. Yeah. I'm sorry, I, I have... Elnézést, én a bizottság képviselőjéhez szeretnék egy kérdést intézni. Nem értettem a válaszában azt, amit a lakhelyel kapcsolatban mondott. Ugyanis sok petíció kapcsán jelenthet ez problémát, állandó tartózkodási hely, vagy szokásos tartózkodási hely. Nem értettem pontosan, hogy ezzel kapcsolatban mi volt az álláspontja. Az előző hozzászólást nem értettem, mert nem volt angolra a fordítás, de a többi felvetésre tudok válaszolni. Létezik egy jogszerű tartózkodási helyteszt. Amikor szokásos tartózkodási helyről beszélünk, ez a koordinációt, egészségügyi rendszerek koordinációját szabályozó rendeletben használt fogalom és ennek alapján határozzuk meg a e, szociális ellátásokra való jogosultságot. Amikor a legal residence-ről beszélünk, az más, mint a habitual e, residence. Itt egy munkanélküli személyről volt szó, és ahhoz, hogy jogszerűen tartózkodjon és kapjon ellátást egy tagállamban, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie. Ugye mondtam, először is elég pénzek, források kell, hogy rendelkezzen, hogy ne terhelje meg a más a tartózkodási hely szerinti tagállam biztosítási rendszerét. Hát úgy tűnik, hogy pontos definíciók hiányoznak a jogszabályainkból. Szerintem ez, egy, ez a probléma még mindig fennáll. A habitual residence, a szokásos tartózkodási hely és, és más fogalmak definíciója, ez, ez nincs rendben hogyha valaki ugye két tagállamban, vagy több tagállamban is tartózkodhat. A szokásos tartózkodási hely definícióját megtaláljuk a 883 per 2004-es számú a szociális ellátási rendszerek koordinálását szabályozó rendeletben, és ennek alapján a nemzeti hatóságok meg tudják állapítani, hogy szokásos tartózkodás helyen rendelkezik-e valaki az adott országban, például diákok esetében, hogy honnan származik a jövedelmük. Emlékszem Van de Veszteláken asszony első mondatára, ha jól értettem és nem felejtettem el, ugye ön azt mondta, hogy koordinálva van a terület az Európai Unió tagállamai között, de megoldva nincs. Kötelező érvényű, pontos részletekre nyíló megoldás nincs ebben a kérdésben. És valószínűleg ebben a szürke zónában helyezkedik el ez a probléma. Az igazság az, hogy én a szívem szerint azt javasoltam volna a bizottság véleménye alapján, hogy zárjuk le ezt a e, petíciót, de hallgatva itt a kollégák dilemmáit, lehet, hogy azt abba az irányba tudunk elmenni, amit e, Peter asszony is és e, Jaroszlav is említett, hogy kérjünk a petíció benyújtójától újabb információkat, konkrétumokat azzal kapcsolatban, hogy ő milyen lépéseket tett meg, mert azzal kapcsolatban nincsenek információink, és a pontos információk alapján nézzük meg esetleg még egyszer ezt a témát, és utána tudjuk lezárni, vagy tudunk valamilyen véleményt mondani. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nincs kellő információnk arról, hogy a petíció benyújtója milyen konkrét lépéseket tett meg. Ez így megfelelő? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, a mai utolsó petíció a 789 per 2015-ös számú petíció, amelyet André Summar belorusz állampolgár, ha jól emlékszem, ő Belgiumban él, vagy Belgiumban is él, nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy a lengyel vízumok kiadása kapcsán a véleménye szerint furcsa dolgok történnek Belorussziában. Úgy tudom, hogy itt van a petíció benyújtója, Andrei Szumár úr. Átadom neki a szót, és kérem mondja el véleményét. Öt percben. Parancsoljon. Dear sirs, madams, in July 2015, 2015. júliusában benyújtottam egy petíciót az Európai Parlamentnek Schengeni vízumokkal kapcsolatos törvénytelenségekről. A Párizsi és a brüsszeli merényletek ezután következtek be. Most, ma most már terrorveszélyről is beszélnék, ugyanis Ferrarozban kiadnak Schengeni térségre érvényes vízumot, 400-500 eurót kell fizetni közvetítőknek, és még csak a konzulátusra se kell elmenni az illetőnek, aki ilyen vízumot kér. 500 euró választat el adott esetben egy tragédiától minket. Tehát a Belarusban kiadott vízumok sokszor visszaeső bűnözőkhöz kerülnek. És tehát Schengeni vízumot adnak ki, és Németország, Svédország, Dánia rendőri szervei letartóztattak ilyen személyeket, és többeket nem engedtek be az Európai Unióba, de lengyel konzulátuson sikerült vízumot szerezniük. Az Európai Unióban nincs hatóság, amely a vízum csalások ügyeiben vizsgálódna. Szerintünk szükséges lenne egy, szükség lenne egy ilyen hatóságra, amely nyomozhatna vízum csalásos ügyekben. A Peti titkárságához is fordultam, mert a lengyel hatóságok nem reagáltak a petíciómra. A lengyel hatóságok valószínűleg nem akarnak felelősséget vállalni, és ezért nem válaszoltak. Azt kérem önöket, hogy ne eh, vállaljanak önök felelősséget mások által elkövetett bűncselekményekért. Ugye eh, bármikor számíthatunk eh, arra, hogy terrorcselekményeket követnek el, és azt hiszem csak imádkozhatunk, hogy a terroristák ne rendelkezzenek sengedi vízummal vízummal, de hogyha mégis bekövetkezni egy ilyen terrorcselekmény, és valaki ilyen illegális Schengeni vízummal rendelkezett, aki ment az elkövető, akkor ez a mi felelősségünket is megalapozná. Nagyon fontos, hogy a úgynevezett reneszánsz mozgalom weblapját lezárjuk és megszöntessük. Nekem egy év után el kellett hagynom Belaruszt, de egy nagyon olyan környezet alakult ki Belarusban, hogy ott egyáltalán nem védik meg a polgáraik jogait, ezért én a lengyel hatóságokhoz fordultam egyik jogért, egy évet töltöttem menekült táborban, azután eh, az összes lehetséges lengyel hatósághoz fordultam a vízumokkal kapcsolatos csalások eh, ügyében. Lezelőtt egy bírósági eljárás, de végül is eh, sikertelen volt minden, és az illegális vízum ügylet és csalás tovább folytatódik. Szerintem még Lengyelországban is korrupt a rendszer nagy nyomást fejtettek ki rám, amíg Lengyelországban tartózkodtam, megfenyegettek nagyon sokszor, küzdenem kellett a jogaimért, és amikor Belgiumban érkeztem, a Lengyelországban elszenvedett bántalmazások nyomait még magamon viseltem. Itt is Belgiumban is egy évet töltettem a menekült táborban, és ott is sokszor provokáltak verekedés, provokáltak velem, megmérgezték az ételemet például múlt pénteken is. Az európai parlamenti képviselőknek írott leveleimet nem kézbesítették. Az Európai Parlament szabályait is sokszor megsértették a Libe Szakbizottságban is. Valaki azért küzd, hogy én ne kaphassak publicitást, hogy ne tárhassam fel, hogy mi zajlik itt, milyen csalások zajlanak a Schengeni vízumokkal. De vajon ki hálhat a háttérben? Én már két éve nem találkoztam, nem láttam a szüleimet, de nem térhetek vissza, mert én vagyok az egyetlen személy, aki követeli, hogy tárják fel, hogy az Európai Unió hatóságainak milyen szerepe a vízumokkal folytatott csalási ügyekben. Hogyha megoldódik ez a kérdés, akkor nem lesz értelme tovább az engem fenyegetni. Kedves, kedves Szumar úr, kedves Szumar úr, ön most megkapta a lehetőséget, a publicitást is, én azt hiszem, hogy két felé választhatjuk a problémát, ami az ön, személy, ön személyét ért támadásokat és atrocitásokat érte. Azt mindannyian csak elítélni tudjuk, és biztosíthatom önt mindannyiunk szimpátiájáról. Van azonban egy másik téma, ugye, amit az ön petíciója konkrétan megjelölt, ez pedig egy komoly probléma, mégpedig az, hogy pénzért nem korrekt módon lehet Schengeni vízumhoz jutni, és ebben a lengyel köztársaság diplomatái valamilyen módon közreműködnek. Ez egy nagyon komoly vád, amit mi nagyon komolyan veszünk, és ezt minden oldalról szeretnénk megnézni. Ezért üdvözlöm a lengyel állandó képviselet résztvevőjét, illetve képviseletében Joanna Valasek asszonyt, és átadom neki a szót, parancsoljon.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 alapítvány elnökéről, több, elnökétől több levelet is kapott arról, hogy hogy folynak a vízumok kiadásai, és ezekben a levelekben ugyanezzel vádoltak meg minket, illetve azt is elmondták, hogy véleményük szerint lengyel diplomaták is belekeveredtek ebbe az ügybe. Ez, ezt mi megvizsgáltuk, és azt találtuk, hogy semmiféle probléma nincsen a vízumok lengyel konzulátuson való kiadásának folyamatában. Szumár úr 2000 Tizen, Szumár úr levele nyomán 2013-ban több helyen ellenőrzést végeztünk, de semmiféle ellenőrzés nem végződött azzal, hogy bármiféle korrupció esete fennállt volna. Tehát az a vált, hogy hogy 100 euróért a konzulátuson valakinek is, fehér orosznak is képes, képesek lettek volna vízumot adni, ez, ezt nem bizonyították be, és Szumárulnak sincs semmiféle bizonyítéka arra, hogy ez megtért, megtörténhetett. Természetesen van egy sor más ö, olyan cég, amely ilyen szolgáltatással foglalkozik, de ezeket a cégeket senki nem akreditálta, és a, és a lengyel ö, külügyminisztériumnak semmi köze nincsen ezekhez a cégekhez. A ö, belarusz állampolgárok bizonyos határidővel fordulhatnak vízumért, és most egy olyan szerződés létezik, amely szerint 8 vízumkiadó központ létezik, és ezekben lehetséges a vízumok kérvényezése. Hogyha illegálisan vannak olyan cégek, amelyek ezek, ezzel egyébként foglalkoznak, még egyszer megismételném, hogy a lengyel külügyminisztériumnak semmi köze nincs ezekhez. Egyébként a probléma még abban is rejlik, hogy hogy nincsen elektronik, hogy elektronikusan is be lehet nyújtani a vízumokat, és esetleg a hacker támadásoknak is fennáll a veszélye. És ez, ez, ez is problémát jelent. A kül, külügyminisztérium különböző lépéseket tett, és a vízumkérelmi határidőket megváltoztatta, és ez így aztán más szintekre is kihatott, tehát megváltoztatták a azóta működő rendszert, és különböző biztonsági garanciákat építettek be annak érdekében, hogy ne legyen gond. És ahogy mondtam, a vízum központ, kiadó központok megteremtésével sokkal könnyebben hozzáférhetők, és sokkal könnyebben megkaphatók a vízumok, egyszerű az, el, az eljárás. a vízum megkapásának lehetőségei, illetve a beutazni kívánók között nagy az aránytalanság, hiszen a lengyel, lengyel állam vízumjainak 50%-át Fehér Oroszországba adja ki. Ez nagyon nagy terhet jelent a lengyel állam számára. 28 ezer kérvény érkezett például az év során, és egyszerűen túl kevés a kapacitás, túl kevés a vízum kiadó eh, hely, illetve az alkalmazották, alkalmazottak számú, úgyhogy ez gyakorlatilag egy személyzeti probléma is. E, ezt, eh, e, e, és, és, és ez a helyzet már néhány évek óta így van, Úgyhogy ez is problémát jelent, hogyha kicsit és, és úgy tűnik, hogy nem mindenki kaphatja meg az igényet vízumon. I forgot some objection. Elnézést kérek, néhány dolgot elfelejtettem még elmondani. Can I ask you, uh, now? Megkérhetném hogy még egy pár percet várjon. Mert most megvitatjuk a bizottság álláspontját, és önnek adom majd meg utoljára a szót. Gabriella Schmidt vagy Valerie Badeira Lima Sachs kollégáknak a bizottság képviseletében szintén megadom a szót. Köszönöm szépen, Gabriela Schmidt vagyok, a bizottság nevében fogok szólni. A bizottság ö, nagyszámú panaszt kapott Andrzej Szumár úrtól, az e, egy állítólagos bűnügyi szervezet létezéséről, amely Belarusban Schengeni vízumokkal kereskedik. Kilenc levelet a bizottság elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez intézett, többet írt a külügyi főképviselő asszonynak, Frederika Mogherininek is, kettőt Avramopoulos biztosnak, aki a migrációs és belügyi biztos. Ezen kívül írt Franz Timmermann úrnak is, a bizottság alelnökének is. Ezt a legutóbbit, ezt nem válaszoltuk meg, mert akkor már megszakítottuk a levelezést. Mindig arra hívta föl a figyelmet a petíció, benyújtója, hogy Belarusban van egy bűnügyi szervezet, amely Schengeni vízumokkal kereskedik. Ugyanakkor egyik levélben sem tudott valódi bizonyítékot nyújtani ennek a létezéséről a vádaskodásokat minden levélben megismételde, de, de csak egy olyan szabálytalanság volt, amelyet az Európai Bizottság valódinak talált. Ez pedig az, hogy valóban nehéz az elektronikus ö, ö, időpontkérő rendszerhez hozzáférni a belaruszi lengyel konzulátuson. Az Európai Bizottság felvette a kapcsolatot a legyen külügyminiszterrel, és azt találtuk, hogy Lengyelország mindent megtett annak érdekében, hogy ezen a helyzeten javítson. Ezt részletesen megmagyaráztuk a lengyel állandó képviselet képviselőinek is. Ezért a bizottság úgy véli, hogy az Európai Uniós jogszabályokat rendszeresen nem sértették meg, a belaruszi lengyel konzulátuson kiadott vízumokat a vízumkódexnek megfelelően adták ki, mégpedig a 2009 110-es rendeletnek megfelelően. Öt levelet megválaszoltunk, 2015. december 17-én, amikor rész, amiben részletesen közöltük vele, hogy nem találunk semmi olyan tényt, amely illegális vagy korrupt tevékenységre utalna a lengyel tisztviselők részéről a belaruszi lengyel konzulátuson kiadott vízumok ügyében. 2016. január 26-án egy újabb levelet küldtünk, amelyben megerősítettük, hogy valóban küldtünk egy választ, és azt ahhoz továbbra is ragaszkodunk. Február 23-án egy harmadik levelet küldtünk, amelyben szintén megerősítettük a petíció benyújtójának már elküldött válaszokat mert a petíció benyújtója újra és újra feltette a kérdéseket. Március 18-án a jó adminisztratív viselkedésről szóló kódex értelmében, amely a bizottság és a nyilvánosság közötti kommunikációt szabályozza, a bizottság közelte a petíció benyújtójával, hogy beszünteti a levelezést vele, mivel semmiféle további bizonyítékot nem tudott nekünk nyújtani. Mivel akkor Szumár úr április 18 eh, mivel Szumár úr egyre több és több levelet küldött nekünk, ezért Belinda Pike asszony április 18-án a migrációs főigazgatósággal ismét közölte vele, hogy a bizottság úgy döntött, hogy beszünteti a vele való levelezést. Még egyszer szeretném megerősíteni, hogy ezt az ügyet megvizsgáltuk, különösen azt a problémát, amely arra vonatkozik, hogy valóban nehéz volt időpontot kapni, de úgy véljük, hogy ez a probléma megszűnt, pontosan azért, mert ezeket a bizonyos vízumközpontokat megnyitották, e, tehát ennek köszönhetően most már sokkal több vízumkérvényt lehet egy viszonylag rövid időintervallumban is beadni. A Minszki hatóságok kal való párbeszédben is azt tudtuk meg, hogy valószínűleg belarusz állampolgárok voltak, akik a az időpontokat nagy tömegben, egy személy nagy tömegben foglalta le, és akkor az ott megkapott vízumokat próbálták illegálisan másoknak eladni. De a lengyel konzulátuson dolgozók e, ebbe nem folytak bele. Ehhez nem volt nekik közük. Egyébként pedig amikor problémák vannak harmadik ország polgáraival, akkor a bizottság ezeket mindenki, mindenképp kezeli, de az utóbbi hét év során nagyon kevés különálló panasz érkezett csak ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem történt Európai Uniós jogsértés. Köszönöm szépen. A kollégákat kérdezem, ki volt hozzászólni ehhez a témához. Jaroszlav parancsol. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy nagyon komoly vádakkal állt elő Szumár úr. Most megtudtuk, hogy ezeknek a vádaknak nem volt alapja és bebizonyít, a bizonyítékok, amelyek alátámasztották volna ezeket a vádakat nem léteznek. A lengyel állandó képviselet, illetve a bizottság úgy tűnik, hogy nagyon alaposan és kielégítően megvizsgálta ezt a kérdést, és úgy tűnik, hogy semmiféle bűnügyi tevékenységenre nem derült fény a lengyel konzulátuson belül. Ezen kívül van egy gond, amit sajnos mi nem tudunk kezelni, ez pedig az, hogy a konzulátusnak nincsen megfelelő számú dolgozója Belarusban. De ez viszont egy olyan kérdés, amelyet a minszki hatóságok már kezdenek kezelni, illetve ők kezelhetnék, de úgy tűnik, hogy ők nem adnak lehetőséget arra, hogy a lengyel konzulátus több személyt vegyen fel, akik hatékonyabban tudnák kezelni ezeket a vízunkérelmeket. Én úgy gondolom, hogy az lenne jó, hogyha akkor bezárnánk a bezárnánk ezt a petíciót, mert nincs itt már semmi kezelni való. Zsdanuk asszony, parancsoljon. Én is foglalkoztam ezzel a vízumkódexsel a LIBE szakbizottságban az előző ciklusban, és a parlament álláspontja a munka kiszervezéséről az volt, hogy nem kéne állandóan használni, nem kéne rendszeresen ezt alkalmazni. De a tanács ragaszkodott ahhoz, hogy ezeket a feladatokat kiszervezzék. A, talán a bizottság képviselőjének, talán a lengyel állandó képviselet nek intézném a kérdést, önök Minskben kiszervezik ezt a feladatot, vagy nem? Én úgy látom, hogy, tehát hogy, hogy van egy hivatalos közvetítő, akin keresztül be lehet nyújtani vízumkérelmet. És a, az, annak örülök, hogy ezek a központok létrejöttek, de melyik tagállam vett részt ezeknek a létesítésében, és most akkor hogy megy ennek a vízumkérelmnek az ügye Belarusban? E, Szeretnék én e, szívesen válaszolni. Tehát Belarusban megvannak azok a helyszínek, több városban is, például Minskben, ahol ezt meg lehet tenni. 2015. november 11-én például Minskben indították el. A kiszervezést illetően azt tudjuk mondani, hogy a konzulátussal közvetlen kapcsolatban vannak ezek a helyek, és ezek a helyek döntik el azt, hogy közvetlenül ö, nyújtják be itt ezekkel keresztül a kérelmeket, vagy egy közvetítőt használnak? Köszönöm szépen. Just, I join my colleagues also in... Én is azt javasolnám, hogy zárjuk be ezt a petíciót, mert úgy tűnik, hogy nagy fejlemények voltak a panasz megtétele óta Belarusban. Nincs oka, nincs okunk rá, hogy nyitva hagyjuk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most van az a pillanat, amikor az zárszót visszaadjuk Szumarónak. Szumaróra következő a probléma. Amit ön fölvetett, amit ön, pillanat, I will, like to, I will to continue. Amit ön fölvetett, az itt nagyon komoly vád az Európai Uniós hivatalnokokkal kapcsolatban mi ezt a vádat komolyan vesszük, de nyilvánosan és nyíltan meg kell kérdeznem önt, hogy van-e bizonyítéka. A világ összes bírósága ilyen helyzetben azt mondja, hogy tud-e bizonyítékkal szolgálni. Én Szlovákia állampolgára vagyok, 35 évet kommunista diktatúrában éltem le az életemet. Tehát én el tudom képzelni, hogy milyen játszmák lehetnek a belarusz társadalomban. A saját nevemben mondom a következő mondatot, hogy én szorítok, én szimpatizálok az ön országával, és azt hiszem Belarusnak az Európai Unióban van a helye. De ahhoz demokratizálódnia kell, és a társadalmi viszonyokat ki kell tisztítania. Ezt mi innen nem tudjuk megtenni. Tehát amit a Zsdanoka asszony is jelzett, hogy lehet, hogy vannak ott kiszervezések, lehet, hogy van olyan struktúra, amelyik befolyásolhatja az egész folyamatot, de azt mi innen jelen pillanatban nem tudjuk megoldani. Mi az Európai Uniós hivatalnokok tiszta munkájáért vagyunk felelősek, azzal kapcsolatban képesek vagyunk, vagy készek vagyunk lépéseket tenni, de ahhoz bizonyíték kell, hogy valóban történt-e bármiféle korrupció. Jelen pillanatban én hiszek az Európai Bizottságnak, amelyik azt mondta, hogy nagyon szeriózus módon megnézték ezt a témát, hiszek Lengyelország kormányának, amelyik azt mondta, hogy szintén ellenőrizte ezt a témát, nincs bizonyítékunk arra, amit ön állít. Parancsoljon önél szó. Thank you. Köszönöm. Én harmadik országbeli állampolgár vagyok, és több történetet el tudnék mondani. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lengyel tisztviselők több nyilatkozatot is tettek. Így például a belaruszi lengyel nagykövet a sajtónak azt nyilatkozta, hogy Belarusban egy szervezett bűnözői csoport kezében van az illegális Schengeni vízumok ügye. Tehát, hogy ezek a bűnözők adnak Schengeni vízumot illegális módon. A kérdésem az lenne, hogy Franciaország, Dánia, Spanyolország, Németország mit, milyen politikát követnek? Ők jelezték, hogy többszörös jogsértésekre került sor hamis vízumokkal, az elmúlt húsz évben, és az idei évben a botrányok után a lengyel konzulátus vezetője, ugye, aki illegális vízumokat adott ki, őt áthelyezték Belarusba, az én hazámba. Elnézést kérek, nagyon ideges vagyok. Miután megérkezett Belarusba, ott kezdte megint aktivizálni magát, és elkezdett üzletelni. Négy európai országtól hallott, kaptunk információt arról, hogy mi történt 2011-ben. Az Európai Bizottság álláspontja ellentmondásos. Az Európai Bizottság elismerte, hogy voltak problémák Belarusban, Schengeni vízum kiadásával kapcsolatban, és az Európai Bizottság az egyik levelében azt is leírta, hogy azonnali intézkedésre lenne szükség. De hát ezt a tanácsot nem lehet komolyan venni, mert nem ez a módja annak, ahogyan ezt a problémát, ezt a helyzetet meg lehetne oldani. Lengyel fél képviselője ugye az előbb azt mondta, hogy a lengyel külügyminisztériumban sokszor ellenőriztek különböző belőszban működő lengyel konzulátusokat, gondoli szolgálatokat, de azt hiszem nem hihetjük el ezeknek az ellenőrzéseknek, hogy mi lett az eredménye. Ugyanis ugyanazok az emberek, akik az ellenőrzést végzik, valóságban ezek végzik ezt a illegális tevékenységet is. Ami pedig a bizonyítékot illeti, amit ön kért tőlem, hát egy órára lenne szükségem, hogy az összes dokumentumot, bizonyítékot bemutassam, és tanukat is fel kellene vonultatni, akik viszont Belarusban tartózkodnak. Hagy hívjam fel a figyelmét arra, hogy egy fehér orosz petícióval foglalkozik most is az Európai Parlament, de Belarusban egy Hmm, egyik sajtótermék, egyik média sem számolt be erről, ugyanis a helyzetet a e, belarusz rezsim nagyon keményen kézben tartja, és egyébként a, a rezsim nagyon sokat profitált ebből a helyzetből. Látjuk, hogy e, amikor e, aktív volt ez az illegális vízum ügylet, a belarusz kormány népszerűsége nőtt. Ez elég furcsa ez a helyzet, és ezt elemezni kell. Amikor eljöttem ide, úgy tudtam, hogy maximum 5 percet kapok, hogy ismertessem a helyzetet, de hogyha megengedi, hogyan ön is mondta, nagyon súlyos a helyzet, ezért szeretnék eh, még több részletesebb információt is eh, elmondani, de hát ehhez több idő, talán több lehetőség kell, hogy tényleg eh, mindenről beszámolhassak, vagy ezeket a bizonyítékokat bemutathassam ugyanis most még igen, nem tudtam benyújtani, bemutatni bizonyítékokat, mert erre nem volt lehetőségem ma sem. A kérdésem tehát az, hogy adnak nekem, vagy ad nekem elnök úr lehetőséget, hogy az, hogy az esettel kapcsolatos bizonyítékokat bemutassam? Szumár úr, a történelem nem áll meg a mai napon, tehát ön az elkövetkezendőkben természetesen megteheti még azokat a lépéseket, amelyeket helyesnek tart. Én azt látom, hogy egy hosszú, részletes folyamat részesei vagyunk. Én mai nap sem kaptam öntől a szóbeli önvéleményen kívül egyéb olyan releváns dokumentumot vagy információt, amelyet bizonyítéknak tudnák felhasználni arra abban a kérdésben, hogy itt ebben a kérdésben korrupció van. Tehát én azt javaslom a kollégáknak, hogy miután nem kaptunk konkrét bizonyítékokat erre a kérdésre, Látjuk azt, hogy a bizottság foglalkozott vele, látjuk azt, hogy Lengyelország külügyminisztériuma foglalkozott vele, én három pontot tudnék javasolni mára. Az első valószínűleg helyes volna egy levelet írnunk az a belorusz kormánynak, amelyben figyelmeztetnénk őket arra, hogy ilyen információk birtokába jutottunk, figyelmeztetnénk őket arra, hogy eme információk alapján az Európai Unió ellenőrizni fogja a vízumkiadás rendszerét, szigorítani fogjuk az ellenőrzést, és figyelmeztetjük őket arra, hogy korrekt kapcsolatrendszert szeretnénk ebben a kérdésben. Ugyanúgy írnánk egy második levelet az Európai Bizottságnak, amelyben tájékoztatnánk az Európai Bizottságot arról, hogy ilyen információk birtokába jutottunk, és kérjük az Európai Bizottságot, hogy vizsgálják felül azt a pontot, amit elhangzott, hogy bizonyos kiszervezéseken keresztül nem állhat elő olyan helyzet, hogy esetleg az Európai Uniós vízum nem korrekt módon jut belorusz vagy egyéb állapolgárok tulajdonába. De miután ma és az egész eddigi folyamat során konkrétumokat nem kaptunk, harmadik pontban javaslom ezzel a két levéllel együtt lezárni ezt a petíciót, azzal a megjegyzéssel, hogy önnek joga van megtenni a jövőben is minden egyéb olyan lépést, amelyet helyesnek tart. Jelen pillanatban én nem látok semmi olyan dokumentumot, semmi olyan konkrét dokumentumot vagy véleményt, amelynek alapján az Európai Unió konkrét személyek, vagy a, konkrét, a rendszer konkrét eleme ellen, vagy ezzel kapcsolatban konkrét lépést tudna megtenni. Kérdezem a kollégákat, hogy egyetértenek ezzel a nézettel, illetőleg van-e valami más vélemény. Rendben van. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, már ez volt minden. I wish you, thank you very much for excellent cooperation. I wish you a very nice evening, and we continue tomorrow morning at 9. Thank you.